Kedves kollégák, szeretnék még egyszer mindenkit kérni, hogy foglaljon helyet, megnyitom az ülésünket. A mai munkanapunkat egy ünnepélyes üléssel kezdjük. Mindenki szeretettel üdvözlöm.